Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Még soha nem ülésezett ebben az ülésteremben a szakbizottságunk, és megállapítom, hogy itt az elektronikus szavazásra nincs lehetőség. Ma azonban nem csupán egy ellentmondásos vitára számíthatunk, hanem szavazásra is. Hát itt számolni kellene a szavazatokat, az hosszú ideig tartanak, két alternatíva van. Az egyik, megkezdjük a vitát, és 11 óra és 11 óra előtt abba hagyjuk az ülést, ebben az ülésteremben, és az ESP 5E2-be fogunk áttelepülni, ahol az elektronikus szavazás lehetséges, vagy pedig len elhalasztjuk a szavazást a hétfői, hétfő esti 19 órakor kezdődő Strasburgi ülésünkre kezdhetjük a vitát, és addig a koordinátorok dönthetnek, hogy egyetértenek-e azzal, hogy 11 órakor üléstermet váltunk, és aztán sort kerítünk a szavazásra. Good morning! There is translation, hè? Ja. ja. ja. voorzitter, ik... Uh, Elnök úr, attól félek, hogy 3 11 kor ugye, mi volt az időpont? Vagy 11-kor a jelenléttel lesz gondunk majd. Nagyon sok kollega tudnilik más üléseken kell részt vegyen, vagy megbeszélése lesznek, és nem tudom garantálni, hogy minden szavazó képes ember ott lesz, úgyhogy inkább a hétfő esti időpont, a Strasbourg időpont lenne megfelelő, én azt választanám inkább az előbbi oknál fogva. Köszönöm. el tudom ezt az eljárást fogadni, az embereink majd átmennek a másik. Nem értettem. Azt hiszem, hogy hétfő. Szerintem akkor ellen a két nagy frakció hétfő mellett döntött, akkor eldőlt, bár mi ellene vagyunk. Ő azt mondta, el tudja fogadni a 11-et, ha kell, tehát így a tekededre is tett. Gizine, egyetértek a 11 órával, nekem jobb lenne, mint a hétfő, mert hétfő nagyon fontos frakciülésünk lesz. Azon a frakció olyan nagy, biztosan meg tudja szervezni a sokaságot. És ha csak kevesebben lesznek, akkor csak nekünk jó. Az, az lesz a jó megoldás. Everything works as long we have... Minden működik, ha van üzenet, de ne legyen még egy ülés szavazás nélkül, ha lehet. Mi nem vagyunk túl sokan, de a 11 óra nekünk jó. Peter Lutgren. I would also prefer to do the... Én is inkább ma szavaznék, nem, nem hétfőn. Kanada? Mr. Van de Kamp, you are the only... Van de Kamp úr, Szerintem szavazzunk elektronikusan most magáról a kérdésről. Okay, we vote. The vote is open. Everybody has voted. Yes, a big majority in favor. Thank you very much. Sokan szavaztak. Mellette szavaztak. Köszönjük, mint Handekamp. Piper úr. Az az tud még egy sehr Nagyon sajnálom. Nem tudom, hogy az alapszabálytechnikailag hogyan lehetséges ezt a szavazást két óra elhalasztani, de fél tíz és tizenegy óra között lesz a Költségvetés Előzési Szakbizottságban a szavazás a parlament mentesítése kapcsán, és egyesek közülünk, többek között jó magam is, a parlament mentesítésért felelős jelentéstevőként át kell mennem abba a szakbizottságba. Tehát munka technikai szempontból ez nem elvárható korábban ez nagyon világosan el volt választva ez a két szavazás, mind a kettőn részt tudtunk venni, de most az, hogy ennyire zűrzavaros lesz az eljárás technikai okok miatt, az a politikai többséget megváltoztatja. Ez egyszerűen nem működhet, tehát még egyszer kérem a szakbizottság titkárságát, hogy a jogi részleteket vizsgálják meg. Én mindenféleképpen panaszt fogok tenni ez ellen a parlament elnökségénél, hogyha így járunk el, hogy ma szavazunk. Péter van Dalen. A kérdés itt az elnök úr, ugye két alternatívánk van, vagy 11 óra, vagy hétfő este. Mind a kettő közül a, a hétfő este volna jobb, de hogyha három csak azt kéne, hogy a staffból három tag ö, kövesse figyelemmel a szavazás, akkor kézzel is lehetne szavazni, hárman kéne figyeljék, és írják, megvan hozzá az asszisztencia, miért ne lehetne így megszervezni? Hát nézzük meg, hogy működik-e, és akkor lehet, hogy túl vagyunk rajta. Nos, én is 12 éve vagyok a parlamentben, és első ízben tapasztalom meg, hogy kértünk szavazást, megmondtuk, hogy szavazással van szükségünk ülésteremre, de aztán tudom, hogy több szakbizottságban van párhuzamos szavazás, talán lehetne póttagokat találni a frakciókban, hogy minden frakció teljes létszámban jelen legyen a szavazásnál. Talán meg lehetne ezt így szervezni, és 11 órakor akkor lesz egy megfelelő számú jelenlét, és emiatt nem kell elhalasztani a szavazást, hiszen ez nem lesz hátrányos, akkor megcsináljuk ezt, ha a pótagokat sikerül találni, különben nem csináljuk meg. Tehát másfél óránk van még, hogy ezt megszervezzük, hiszen különben hétfő este megint felmerül ez a probléma, ahogyan Gezine Meister említette, de talán el tudják ezt érni, Dominik Rikének is van ezzel problémája, de talán addig megoldja. Aztán még a ma délután 15 órás alternatíva is lehetséges lenne, de ettől függetlenül lehetséges hogy elhalasszuk a szavazást az eljárási szabályzat alapján. De természetesen egy mindenki szemre megfelelő megoldást keresnék. Bizonyosan nem megengedhető, hogy azért veszítsen valaki a szavazást, nem mert nincsenek megfelelő száma jelen, ez demokratikus szempontból nem elfogadható. Úgyhogy próbáljunk szervezkedni, és aztán, hogyha fél tizenegykor azt a jelzést kapjuk, hogy minden frakció megfelelő számban jelen van, akkor rendben van, és szavazunk ma, 11-kor különben meg elhalasztjuk hétfőre a szavazást. Ha ez így elfogadható, akkor így fogunk eljárni. Und wir fangen jetzt an mit der Entscheidung. Kezdjük a döntéssel. Bitte? So, so, sorry, Chairman. You, yeah. with the, with the greatest... Elnézést, elnök úr. Szeretnék valamit mondani. Minden tiszteletem az öné, de ez nem a hivatalos eljárás. Én is itt vagyok a parlamentben, mint ön hosszú ideje. Általában nem változtatunk a szavazási időn, sokan két-három bizottság munkájában is részt veszünk, és egyszerre kell szavaznunk két szakbizottságban is. hogyha van valaki, aki szavaz vala, a képviselő helyett, akkor ez megoldás lehet. Mindenkinek megvan a maga programja, utazás és egyéb programja, úgyhogy abban megállapodtuk, hogy 10.45 és 11 között szerzünk egy másik termet, és szavazzunk. Én szerintem ennek itt pontot kell tenni a végére. Nagyon szerencsétlen dolog ez, és remélem, hogy még egyszer nem történik meg. Köszönöm szépen. No, it's a... No. No. You must, first you must listen what I... Először is hallgassák meg, amit mondtam. Azt mondtam, hogy várunk fél tizenegyig, és akkor az EPP frakció mondhatja, hogy találtak helyette valakit, és szavazhatunk. Ez a döntésem, tehát vérünk fél tizenegyig. Hát a tolmácsoláson nem ez jött, tehát az elnök, nem én vagyok felelős a tolmácsolásért. Peter heard it. He said Monday. Peter Van Dalen's not stupid. Gesine. Szerintem Peter Van Dalen sem bolond, ő is azt mondja, hogy hétfőt hallott. Men, did you check? Elnök úr. Ellenőrizte, hogy most esetleg rendelkezésre áll az a terem? Nem, ezt megpróbáltuk. A plenáris terem is szabad, de nagyon hosszú ideig tartana, hogy oda települjünk most. Tessék. Sorry, Michael. Elnézést, Michael. Egy dologgal szeretném mindezt kiegészíteni. Jackie nagyon fel van háborodva. Miért? És én miért támogatom? Azért, mert angolul ön mondta, hogy majd meglátjuk, hogy az EPP tud-e helyettes találni, és ha nem, akkor hétfőn szavazunk. Én ezzel kapcsolatosan tiltakozom, és gondolom a kolléga is, mert mi nem akarunk hétfőn szavazni, a hétfő lehetőségét zárjuk ki, ez nem alternatíva. Jó, igazad van, de bizonyos frakciók számára a hétfő nem jó. Meg kell tehát vizsgálnunk a lehetőséget, most várunk egy kicsit fél tizenegyig, és majd remélhetőleg találnak helyettest. Majd én Brock urat megkérem, hogy jöjjön. Jó, akkor minden megoldódott. Lenne.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 So Nos, mielőtt megkezdjük a hatos napi rendi pont tárgyalását, javaslat az európai határőrségről és parti őrségről, még egyszer szeretnék rámutatni arra, hogy az elmúlt két hétben itt Brüsszelben nagyon sok esemény történt, amit korábban el sem tudtunk volna képzelni. Nyugalmat kérek mert a húsvét előtti héten, ami Brüsszelben történt, ugye a repülőtéren a terrorista támadások és a Málbeki metroállomáson, ezt el sem tudtuk kézzel, hogy ilyen megtörténhet. Brüsszel teljes mértékben megváltozott, és a helyzetünk is. Nem tudtuk, hogy hogyan jutunk majd haza, semmit nem tudtunk. A Brüsszel helyzete, a parlament környezetének helyzete megváltozott, nem tudtuk, hogy egyesek érintettek-e a támadások által, vagy sem. Akik itt vannak, valószínűleg szerencséjük volt, hiszen valamennyünket sújthattak volna a támadások. Még egyszer emlékeztetni szeretnék arra, és erre, és mindenek előtt szeretném kifejezni együttérzésemet a családok, a barátoknak, az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőtt a vitát meg kezdjük. Kérem, hogy egy perces néma felelásra adózunk az áldozatok emlékének. Okay. most pedig áttérünk a hatos számú napirendi pontra az Európai Határőrség és Parti Őrség témájában. Mári Kriszti Árnutű, a jelentéstevő, övé a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, ez a jelentés előkészítésekor egyetlen aggodalom vezetett egyetlen elv határozta meg a magatartásomat, a polgártársaim, honfitársaim, az európai polgárok védelme. A jelenlegi drámai körülmények között, az imént említette ezeket, elnök úr, a brüsszeli merényletekre emlékeztetve, egy világos szilárd döntést kell meghoznunk. A migráns válság választ igényel, ezt mutatják a súlyos események és a polgárok elvárásai is. Valamennyünk felelőssége a történelemmel szemben, amely majd megítél minket a most hozott döntéseket, vagy az elmaradt döntésekért. Ez a tömeges bevándorlás, amely évtizedek óta tart Európában, és az elmúlt években megkettőződött, felfordítja a gazdasági, kulturális és szociológiai szempontból, valamint civilizációs szempontból a társadalmainkat. Miközben országaink nagy részében nagyon magas a munkanélküliség, egyre világosabb, hogy számos európai válságban a bizonytalanság, a bűnözés, a terrorizmus igenis kapcsolódik ehhez a migrációs politikához. Napról napra világos példái vannak annak, hogy lehetetlen integrálni vagy asszimilálni bizonyos külföldi lakosokat, akik milliós számban érkeznek Európa földjére. Az öböl államokban ahol több tagállam szövetségei vannak, nem fogadják el, hogy több menekült érkezzen hozzájuk. Bizonyos politikai vezetők és európai technokraták Brüsszelben azt kérik, hogy a polgáraink felegyenek meg ennek a feladatnak, ha nem teszik ezt, rasszizmussal vádolják őket. De tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy ez a helyzet már elviselhetetlen kötelességünk számot venni, pol, vetni polgártársaink elkeseredésével, akik számára a bevándorlás nem esély, hanem valós problémát jelent. Vannak közvéleménykutatások, kutatások, amelyek világosan megmutatják, hogy a migrációs politika a legnagyobb aggodalom az európai polgárok számára, akár a gazdasági kérdéseket vagy a munkanélküliséget is megelőzve. Mártán Németországban, Olaszországban, Franciaországban, az EU legnagyobb részében a polgárok felháborodnak, kérdéseket tesznek fel, amikor el kell fogadniuk az áthelyezéseket, amelyekről az európai intézmények döntöttek az ő véleményük megkérdezése nélkül. A Visegrádi csoport kormányai megértették ezt a problémát, döntést hoztak, hogy védjék határaikat és a balkáni utat. Egyébként úgy vélem, hogy Orbán Viktor aki közvéleménykutatást tudhat tartani a lakosság meg vélemények megismerése céljából az migráns áthelyezés téma kapcsán. Ezt jól tesz, és nekünk is ezt kellene tennie. A Schengeni térséggel kapcsolatos következményeket is láthatjuk ezen összefüggésben. Tegnap az osztrák sajtóban is olvashattuk, hogy a brüsszeli merényleteket elkövető egyik terrorista az Európai Parlamentben dolgozott 2009-ben és 2010-ben. Néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy az egyik brüsszeli kamikaze Ibrahim El Bakraoui Törökország 2015-ben kiadta több tucat dzsihadista tért vissza Szíriából, Irakból, és ők szabadon mozognak a Schengeni térségen belül. Az egyik szíriai nemzetiségű személy, aki háborús bűncselekményeket követett el, most őt Németországban tartóztatták le, de sokan mások még szabad lábon vannak az Europol is kifejtette véleményét néhány héttel ezelőtt ezen témakörben. Tudjuk, hogy a dzsihadisták juthatnak Európába migránsok között, mint például a párizsi merénylők. Sajnálatos módon erre bizonyítékok vannak. Ezek a terroristák tudják, hogy szimpatizások a lakosság segítségére számíthatnak, ahol a szalafisták telepettek meg, a szexuális erőszak, amelyre Kölnben és más európai városokban is sor került szilveszter éjszakáján, szintén a Magrebből érkező migránsokhoz kapcsolódik. Az illegális bevándorlás a bűnszervezeteket támogatja, ők a Frontex operációkat használják ki, hogy a migránsokat áthelyezik az egyik partról a másikra. A tagállamok válasza tehát sokkal ambiciózusabb kell, hogy legyen, hogy elfolytsa az illegális bevándorlást, és véget vessen az embercsempészek tevékenységének, akik lelkismeretlenül működnek, és hogy biztosítsuk az Európai Unió belső biztonságát a ö, migránsok, ez a jelenség okai még nem oldódtak meg. Ugye Líbiában, Szíriában katasztrofális helyzet uralkodik, Afrika számos országában úgy szintén, ezért nyilvánvaló, hogy a jelenleg intézkedések elégtelenek. A Törökország kötött egyezmény, illetve a 6 milliárd euró, valamint a vízum liberalizáció témakörei teljes mértékben katasztrofálisak. Törökország hülyére vesz minket, és azt a képességünket, hogy képtelenek vagyunk a határainkat ellenőrizni. Itt új fejezetek megnyitására számíthatunk Törökország csatlakozási tárgyalásában, abban az esetben, hogyha az, az egyezmény Törökország alkalmazza. Az EU nem elégedhet meg a katonai felügyelettel, vagy a Mare Nostrum, a Tritum Sofia műveletekkel, amelyek tulajdonképpen csak felhívások a migrációra. Amíg a hajókat nem használják arra, hogy megállítsák ezeket az illegális bevándorlókat, akik Törökországból Görögországba indulnak, és az EU-n kívül teszik ki az utasaikat, és az embercsempészek hálózatát táplálja mindez, Nos, amíg ezt nem állítjuk meg, ezt a jelenséget, addig a migráns hullámot sem tudjuk kontrollálni. A Frontex sem tudja megoldani ezt a problémát, hogyha csupán az történik, hogy a határőrök egyenruháját változtatják meg. Többre van itt szükség, több határőrre, több materiális eszközre, több jog biztonságra, jogi eszközre a nemzeti hatóságok kezében, hogy meg tudják akadályozni a határok illegális átlépését, és ki tudják taloncolni azokat a bevándorlókat, akik illegálisan jutottak be egy tagállam területére. Nyilvánvaló, hogy a trans szakbizottság jelentéstevőjeként a mozgásterem rendkívül korlátozott, ugyanakkor, ahogyan önök is megállapíthatják, a módosítók, amelyeket javaslok, azok az általam elmondottakkal összhangban állnak, hiszen az a cél, hogy segítsük a parti őrséget, hogy felépjen az illegális bevándorlás ellen, mégpedig az elrettentes eszközével. Szeretném kiemelni, hogy együtt kell működnünk az új Frontex-szel és a tengerbiztonsági ügynökséggel. Fontos, hogy ez az együttműködés a tagállamok ellenőrzése alatt történjék. És azzal a célral, hogy megakadályozzuk az illegális bevándorlókat, hogy átkeljenek a tengeren. Itt egy hozzáadott értékről is szó van az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. Meg kell akadályozni azokat a drámákat, amelyek a tengeren játszódnak le, az Ausztrál tengeri vagy parti őrség példáját is fel tudjuk használni. Köszönöm szépen, elnök úr. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Wim van de Kampi a szó most. Elnök úr, köszönöm szépen. Meg kell mondjam önnek, hogy a bevezetőjét a jelentéstevőnek egy kicsit rendkívülinek vagy nem rendjén valónak tartom. Mert hogy itt közlekedési bizottságban ülünk, és a LIBE szakbizottság kért arra csak bennünket, hogy véleményt alkossunk a közlekedési betületéről, problémáiról ennek a tervezett rendeletnek. És én eltávolodnék a jelentéstevőtől és szavaitól, amikor a menedékjogot kérőktől beszél. Nekik, nekik nincs annyi, annyi emberi joguk, mint nekem vagy önnek, és a menedékesek egy sérülékeny csoport, akiknek védelmet, akik védelmet érdemelnek, és ezért nem tartom értelmesnek azt a gondolatot, hogy a menedékeseket egy csoportba soroljuk, egy kalap alá vegyük a dzsihadistákkal. Még akkor sem, hogyha nyilvánvalóan politikai akarat van e mögött, és Arnold asszony e politikai akaratára szeretnék rámutatni. Ez a dosszié jogi szempontból szigorú kell legyen, és technikai szempontból is, ám az emberi emberiesség alapján kell álljon. És amikor az indoklásban a vélemény indoklását megfogalmazzuk, akkor ott ö, a néppárt is szeretné a politikai szempontjait érvényesíteni. És van, amit nem akar érvényesíteni. Kár itt brüsszeli bürokratákról beszélni ön is része a bürokráciának Brüsszelben, csak úgy, mint mi. Ez egy olyan öst, önostorozás, ami hát nem sok értelmet hordoz. Aztán a bűncselekmények, vagy a kriminalitás pontját illetően jól tudom, hogy azok az embercsempészek, akik dolgoznak, bűnözőket is magukban foglalnak, és ezen a ponton lehet persze vitázni, Aztán az, hogy el kéne bátortalanítani, úgymond, vagy nem kéne bátorítani a menekülteket. Itt sem értek egyet Arnó asszonynal. Ha azt a benyomást keltjük, és Európa ezt tette, hogy megoldásokat tud kínálni, akkor azt is őszintén meg kell mondani, ha nem tud kínálni ilyen megoldást. És a Törökországa való megalapodás de valószínűleg érdemes arra, hogy végrehajtsuk ennek fényében. Úgyhogy szeretném módosítani Árnu asszony jelentését, abban a pontban is, hogy a tagállamok részéről nem kell mindig jóvágyást kérni a rendelet alkalmazásához vagy nem alkalmazásához. Aztán a véleményben, amelyben gyakorlatilag a határőrizetről és a tengeri őrizetről van szó, fontos volna, hogy egy kézikönyv készüljön, és ne csak vélemény, tehát további munkát végezzünk ebben. Ennyi volna a néhány első reakcióm. Köszönöm, Lucy Anderson. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek Dén van de Kam észrevételeivel már ami ezt a kérdést illeti, hogy milyen hozzájárulással élhetünk a közlekedéssel kapcsolatosan. Ennek a közlekedésről kell szólnia, függetlenül attól, hogy kimondja, amit mond. De nekünk egy kicsit más a megközelítésünk itt az eszendében, mert úgy gondoljuk összefüggésében, hogy ennek az véleménynek a megközelítése sértő a menekültek és a migránsok szempontjából nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. A parlament is azt a motot használja, hogy az egység a sokszínűségben van. Ebben a bizottságban megfelelő eljárásokban kell kezelni ezt a véleményt. Ez nem azt jelenti, hogy a rendelet tervezett felvetette kérdéseket nem vesszük rendre, akár előbb bizottságon keresztül. Átfogó módosítókat fogunk benyújtani a közlekedési kérdésekben. Sok fontos kérdést említ a szöveg. A külső határokkal foglalkozik szárazföldön és tengeren. Biztonsági kérdéseket is érint, és emberi jogi kérdéseket is, ezzel elsősorban a Libel foglalkozik. Nekünk pedig az áruk és személyek szabad mozgásával kell elsősorban foglalkoznunk, illetve a határok védelmével, hogy ezt hogyan lehet úgy megoldani, hogy érvényesüljenek a prioritások és célkitűzések, amelyek a közlekedést érintik. Ez Európa gazdasága szempontjából nagyon lényeges, és a fogyasztók és az utasok számára is. Ez lesz tehát a megközelítésünk. Módosítót nem nyújtunk be a közlekedési bizottság eh, nevében, és nem is veszünk ebben a folyamatban semmilyen formában részt. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a magyarázó nyilatkozat, illetve a részletes módosítók elfogadhatatlanok számunkra egyértelműen, ezért nem fogunk részt venni ennek a tárgyalásában. Robert Zile. Köszönöm, Robert Zile következik. Nem szeretnék politikai nyilatkozatokkal élni a migrációs válság ügyében, meg arról, hogy a, hogyan akarják megoldani a kormányfők ezt. Csak egy rövid megjegyzést tennék a tegnapi bizottsági javaslatról. Én nagyon kritikus vagyok, és a konzervatív frakció is nagyon kritikus a bizottság javaslattal szemben, ám egy nagyon pontos témát kell körbejárjunk, a határvédelem ügyét, és ezt a közlekedési bizottság szempontjából kell vizsgáljuk. Ez egy fast track, gyors eljárási javaslat, a nyári szünet előtt, még júniusban kellene a nagy várakozásoknak megfelelve lerendeznünk, és mi a közlekedési bizottság révén csak azokkal a témákkal kell foglalkozunk a bizottság javaslatából, amelyek közlekedési vonatkozással bírnak. Az ICR részéről támogatjuk a Frontexet és a bizottság ebből javaslatait, illetve a, a hatékonyság hiányok és gyengeségekre adott válaszmechanizmus javítására is és egyetértünk, megfelelődésünk kell keremteni minden alkalommal a tagállamok és az EU szintű kompetenciák között, a szubszidiaritás elve alapján, mert nagyon fontos a mi frakciónk számára. Mindezek mellett értjük azt is, hogy más jogi helyzet érvényesül egyes tagállamokban. A frakciónkban is, jelenlevő tagállamokban is vannak olyanok, amelyek jogilag nem is érintettek, még mások Schengen tagok. Ám azt szeretnénk látni, hogyha a tagállamok a relokációs rendszerben részt akarnak venni, illetve a Dublini Egyezmény elfogadó és a Dublini transfer kérdések által érintett, akkor kötelezően felelősséget kell vállaljanak a Frontex, illetve az új határőrizeti és partőrizeti szervben. Tehát ha nem, nem védjük a külső határainkat, akkor a belső határokon lesznek problémák, ez nyilvánvaló. Az EMSZA ügyében és szerepét illetően a mi véleményünk a, a kiszállás után is, mert Kilionennel meglátogattuk az, az intézményt, és örülök annak, hogy 55-ös cikkben a bizottság nagyobb gyomás szeretne gyakorolni az EMSZ-ra, mert vannak itt politikai várakozások, miszerint az EMSZ többet tehetne az emberek tengeri mentésében. Ez persze nem egy könnyű kérdés. Az 52-es szik az EMSZ részvételét illetően határ és tengeri határőrizeti kérdésekben és együttműködésben elégséges. Szerintünk. Köszönöm. Köszönöm. Izaszkon Bilbao következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném a felszólalásomat, hogy ennek a kezdeményezésnek a szándékainak az ismertetése elmondja, hogy mi a célja ennek az intézkedésnek, hogy parti és határőrség jöjjön létre Európában, hogy egységesen kezeljék a külső határokat az Európai Unióban és hogy a határigazgatás mellett a migrációt is tudjuk kezelni, biztosítva az áruk és személyek biztonságát az Európai Unióban, illetve a személyek és áruk szabad mozgását is biztosítva. A cél, hogy a Schengeni térséget fenntartsuk, ez nagyon előnyös mindannyiunk számára, a szolidaritás és felelősségvállalás elvének érvényesülésével. Ebben az értelemben el kell mondanom, hogy teljes mértékben ellenezzük az előadó véleményét. A mi szempontunkból nem esik egybe az európai elvekkel, értékekkel és döntésekkel, amelyeket a parlament elfogadott a migráns válsággal kapcsolatosan, humanitárius megközelítésben. A mi álláspontunk az, hogy elutasítjuk az összes módosítót, mert az érvelést, amely mögöttük van, azt elutasítjuk, de a közlekedési bizottságnak van felelőssége, véleményt kell nyilvánítanunk, és következetesen kell dolgoznunk azon, hogy az előadó véleményét ellenezzük, és a megközelítésben érvényesüljenek azok az er-, elvek és értékek, amelyeken az EU alapul. nem értünk egyet olyan elvekkel és megközelítéssel, amely az EU elveivel ellentnak ellentmond, ezért radikálisan változtatni kell az előadó álláspontján, ezt így nem tudjuk elfogadni. Köszönöm. Tania González Peñas, ez volt. Köszönöm szépen. Először is el kell mondanom, hogy van egy olyan felelősségünk, hogy garantáljuk az állampolgári jogokat. Ezt nem lehet nem lehet csak egyszerűen másfelé nézni, és úgy tenni, mintha ez nem az EU felelőssége lenne. Szeretnék azért beszélni az eljárásról is, mert nem tudom, hogy a többi kollégának ez normálisnak tűnik-e, ahogyan, amilyen gyorsan kidolgozták ezt a dokumentumot, milyen kapkodással, ilyen fontos kérdésben akár a humanitárius kérdésekben, vagy a közlekedési kérdésekben is, vagy a határbiztonsági kérdésekben. Nagyon elkapkodva készült ez a tervezet, ami a demokratikus garanciákat is kizárja, és nem vett fel elégséges alternatívát. A GUE számára elfogadhatatlan ez, a Frontex létrehozása óta mindig is elleneztük a tevékenységét, és ez a javaslat, ez még egy lépés a számunkra rossz irányba. Ez a javaslat megelőző intézkedéseket irányoz elő, illetve a nemzetközileg védelemre szoruló személyekkel szembeni előítéleteket táplálja. Ez ellentmond a jogállamiságnak, a szociális államnak. Mi úgy gondoljuk, hogy ez olyan irány, amelyet Európa nem vállalhat fel, legalábbis az az Európa, amelyben mi hiszünk, a demokratikus Európa, a szolidaritáson alapuló Európa, amely hisz az emberi jogokban. Hogyha megnézzük a jogszabálynak a részleteit, látunk bizonyos elemeket, eh, amelyeket ki is akarok hangsúlyozni. Az egyik, hogy eh, világosságra, átláthatóságra van szükség eh, az európai határ és parti őrség munkájában. Ez nem szerepel most a tervezetben. A demokratikus jogokat is biztosítani kell, nem lehet elfogadni, hogy nem demokratikusan megválasztott szervhez kerüljön a külső határok védelmével kapcsolatosan minden hatáskör. Végül pedig, ami nagyon fontos, hogy az emberi jogokat teljes mértékben horizontálisan figyelembe vegyék, illetve az nemzetközi védelemmel kapcsolatos jogokat. Éppen ezért eh, a közlekedési bizottságot arra kérjük, hogy utasítsa el egyértelműen ezt a javaslatot, a bizottság ezen javaslatát. És még egy utolsó gondolatként, ahogyan már Éjjel Krisztin, az előadó is elmondta, természetesen a migráns áramlat nyugtalanítja az állampolgárokat, de ez a nyugtalanság nem ad szabad kezet az EU-nak, hogy úgy szabályozzon, amely szembe megy az értekekkel, elvekkel, és nem biztosít demokratikus garanciákat. Köszönöm. Danke sehr. Der nächste ist Keith Taylor. Köszönöm Keith Taylor a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Megrakodom az alkalmat, hogy egyetértsek azzal, amit kollégáim jó része mondott. Én a, az indoklással kapcsolatban szólalnék csak föl, hogy be kell vallanom személy szerint offenzívnak mikor erre ö, sértően offenzívnak tartom nagyon sok ponton. Látom persze, hogy ez az indoklás megírása a jelentéstevő felelőssége, ám az eljárás szabályzat szerint az elnök jogkörében áll az, hogyha adott esetben nem érzi úgy, hogy az indoklás teljesen megfelel az állásfoglalás egészének, amely elfogadásra került, akkor joga van az elnöknek törölni az offenzív indoklást. Úgyhogy elnök úr, az önbölcsességében bízom. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egy ilyen kényes kérdéssel kapcsolatosan nem lehet csak félig meddig cselekedni, vagy nem világosan szólni. Én nem akarok tehát hamisan szólni. Nos, amit a Front Nationalis kolléga itt előadott, itt például az Orbánra való utalást említhetném, vagy más politikai vezetőkre való utalást, akik felnyitották a szemüket, és azt mondották, hogy az összes migránst közvetlenül vissza kell vezetni Törökországba. Ezt a gondolatot beilleszteni, ezt a populista gondolatot, egy ilyenfajta tran dokumentum, ez egy populista dolog, ehelyett Inkább a hajókra kellene kitérni, illetve arra, hogy hogyan hat ki a migráns válság a gazdaságra, hogyan ezt már megtettük tavaly szeptemberben, amikor a mediterrán térség helyzetével foglalkoztunk egy véleményben. Nem az a gond, hogy az EU az 500 millió polgárával és ugye itt vannak a legiparosodottabb országok a világon, több ezer, több tízezer migráns befogad, akik az éhség és háború elől menekülnek. Sajnos az EU-n belül az erre irányuló politika csődöt mondott, bátrabb politikára lenne szükség a bizottság részéről. Nem a mediterrán térséget kellene első számú migráns folyosónak tekinteni, legális migráns kellene megnyitni Európa felé, és ez jelenteni az első igazi különbséget a migráns politikában, és véget vetne a haláleseteknek a tengereken. Jobb együttműködésre lenne szükség a harmadik országokkal, nem csupán a mediterrán térségben, és egy olyan európai külpolitikára lenne szükség, amely globálisabb jellegű, és amely a migráns válsággal prioritásként foglalkozik. Fontos, hogy mind a 28 tagállam vállalja a felelősségét ebben a kérdésben itt ugye az áruszállító hajók problémája is felmerül, az olasz és görög hajókat érinti leginkább ez, akik mentőakciókba bonyolultak szinte rendszeres módon, és ez pluszköltségeket jelent a biztonság kapcsán is, illetve gazdasági veszteséget. Adhok alapra van szükség a humanitárius segítségnyújtás céljára ezen hajóknak, erről is vitázni kell és itt a social rescue kapcsán is egy ehhez kapcsolódó alapra, alapot kell létrehozni. Tehát gazdasági támogatásra van szükség a tengeren végzett mentőműveletek kapcsán, amelyeket magánszemélyek végeznek, például az SOS Mediterrani, amely szervezet minden áldott nap hajóival próbál a bajba jutattakon segíteni a tengereken. Kritériumokat kellene meghatározni, és megnézni, hogy hogyan lehet ezen műveletekkel a lehető legjobban segíteni. Az áru szállító hajókat mentesíteni kellene a további felelősség alól ebben a tekintetben Mm, az átláthatóság és jelentések készítése is fontos, és még kiemelném, hogy milyen kihatásokkal bírnak ezek a szakpolitikák. Például Tarantóban van egy hotspot, amely a migránsok azonosítására szolgál, gyakran ezek a személyek nem rendelkeznek menedékjoggal. 10 négyzetméteres területről van szó, és az ott dolgozók, amelyek nagy többsége önkéntes, az európai előírásokat 72 órán belül kell, hogy alkalmazzák azonban nem tudják, hogy hogyan lehet a hazatérést, a visszatérést megvalósítani, tehát a kitoloncoltak továbbra is ott maradnak a területen korlátozott mozgás lehetőséggel, ha csak nem sikerül pénzt gyűjteniük és elmenekülniük Észak-Olaszországba vagy tovább Európába. Ez nem azt jelenti, hogy a hotspotoknak nincs értelmük, de csak akkor van értelmük, hogyha egy megfelelő jogszabályi környezetben tudnak működni, amely szélesebb körül, és amely foglalkozik azzal is, hogy hogyan lehet a Dublini egyezményeket átdolgozni hogy a migráns válság kezelésében valamennyi tagállam, az összes tagállam részt vállaljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Izmael Ertugi szó most. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom hosszúra húzni mondandómat, ám szeretném kifejezni ezt, amit Taylor úr is elmondott az imént. Mi azt kérjük, és azt követeljük, hogy az ilyen rasszista eh, emberjogokat sértő szövegeket töröljük, amelyek ebben a indoklásban találkoztuk. Köszönöm, a vita végén fogjunk erről dönteni. Péter van következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, meglepett engem a jelentéstevő bevezetője, asszisztensemet. Meg lehet kérdezzem, hogy nézze meg gyorsan, hogy a, Libekom bizottságban ülünk-e, vagy a közlekedési szakbizottságban. Hát megbizonyosodtunk róla, hogy nem a Libében ülünk, hanem a Trantban, úgyhogy ez szerint kellene viselkednünk, és ezért nem értem a bevezetőt egyáltalán, amely elhangzott. Ami magát a tartalmat illeti, elnök úr, az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban először is tegnap Hollandiában volt egy népszavazás. És pontosan arról szólt, ami itt világosan kirajzolódott téma, Ukrajnával való együttműködés, egyrészt más Hollandia pozíciója az Európai Unióval kapcsolatban volt a téma. Egy dolog világosá vált a népszavazásból, hogy a holland lakosság nagyon kritikus az Európai Unióval szemben amelyet egyfajta polipként, hatalmi polipként lát, amely egyre több hatalmat ragad magához, és a tagállamok szuverenitását és joghatóságát sért esetben. Ezzel kapcsolatban kell megvizsgáljuk a bizottság javaslatot is. Hogyha jól olvassuk a bizottság anyagát, és a benne van az is, hogy az államok szuverenitását megsértenénk, illetve megszüntetnénk, és ez bolykottálhatná egy európai intézmény. Ez pedig a világ fejreállítása, ha egy szervezet ilyen döntő jellegű beavatkozási joggal bír, akkor tagállamok nem tudják ezt többé megakadályozni. Egyetértek azokkal a, a népszavazáson részvevőkkel, aki azt mondják, hogy az Európai Unió egy kicsit vissza kéne lépjen, és nem előre kéne lépjen a e tekintetben, és a szuverenitásba való beavatkozás az Európai Bizottság javaslata részéről szerintem aggályos. Ez egyik. A másik, sokan beszélnek arról, milyen gyorsan kell ezt a javaslatot kezelni. Szerintem abszurd az, hogy hármas bizottsági csoport, a Libe, a Tran, és van egy harmadik is, amit elfejtettem, tehát három párhuzamos, igen, halászati, tehát három szakbizottság párhuzamos folyamatban kell végighajszolja ezt az anyagot, és az Európai Bizottság hatalmát, illetve Juncker hatalmát növelő ilyen lényegi anyagban, holott lényegi vizsgálatot kell végezni, afelől, hogy mennyiben sérti meg a tagállamok szuverenitását és a jelenleg működő halász, ö, partőrzési és határőrzési rendszerek működését. Szerintem lehet, hogy ha gyors, elkapkodjuk most a döntést, lehet, hogy néhány hónap múlva újra kell az egészet csinálni. De hát a, az, sokszor beszélünk arról, hogy mennyire önállóan működünk, és ilyen kiválóan ö, szervezzük a dolgainkat, szerintem nem kéne ennyire elkapkodni. Szerintem nagyon sok agály és pont van ebben az anyagban, és ilyen módon nem szabadna ö, gyorsított eljárásban végighajszolni ezt. Jött Matthias von Miltenberg. Köszönöm, Matthias von Miltenberg következő. Köszönöm szépen. Az ENF jelentéstevőtől persze ezt vártuk, ami történt, ám sajnálatos, hogy a valóság nem jelenik meg ebben az anyagban. Sőt, botrányos, botrányos indoklás uh, szerepel itt, és ez teljesen helytelen módon ábrázolja az elemeket. Illegális bevándorlókról beszél az előadó, holott legális menekültekről is szó keresen. És mindenféle a humanitárius válság láttán nem lehet megengedni, hogy egy embertelen módon fogalmazzunk, az emberi méltóságot semmibe véve. A, ugyanakkor a harmadik országba való visszatérítése a menekülteknek is a nemzetközi menekültjogot sértő intézkedés. Végig tudom sorolni az összes kritikus módosítómat, de egyetlen olyan módosítom sincs, ami támogatná a jelentéstevőt. Szerintem Hollandiában kifejezték azt, hogy a történelem merre fordul, remélem, hogy ö, ezt, ezt a jelentést is ilyen ö, értelemben értelmezzük, és ö, Péter van Dallennak reagálunk, hogy nem mindenki ért egyet Hollandiában, és nem egyértelmű a holland érzet. Tehát Péter Fendalerhez visszatérve, aki úgy gondolja, hogy ő képviseli a holland érzületet. Én azt kell mondanom, hogy az Ukrajnával való társulási megállapodásnak semmi köze ahhoz a javaslathoz, ami az előttünk az asztalon van, az európai határőrizeti rendszerhez és tengerőrizethez. Az európai kihívásokhoz európai válaszok kellenek. Nem kell mindig újra és újra kicselezni, úgymond, azt gondolom, hogy kicselezik az állami szuverenitást, hanem megfelelő szinten kell válaszokat adnunk a megfelelő kihívásokra. Ez is egy holland álláspont. Köszönöm. Ügyrendi kérdésben? Megszólítottam kollégám részéről, aki reagált a mondandómra, és én is reagálnék erre. Persze, meg kell, bele, meg kell látnunk a, a népszavazás eredményét, és a egyes politikusoknak tegnap rossz napja volt, de ugyanakkor ez a valóság, és ebből kell kiindulnunk, figyelemmel kellünk arra, hogy az a klasszikus reakció, ami ilyenkor megvalósul, hogy több Európába válaszolunk mindenre, mert az a jó, ezt világosan látni kell, hogy hibás, ezzel szembe kell helyezkedni. Az Európai Parlament közlekedésügyi szakbizottságban ülünk a holland nézetkülönbségekről vitázva, tegnapi népszavazás kapcsán nem tudjuk, hogy megvolt a megfelelő számú szavazat, de majd tájékozódunk az eseményekről. De minden esetre jó, hogy a hollandok tovább vitáznak. Most Jackie Foster kap szót. Uh, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy vissza kell térnünk annak megfontolására, hogy miért is vagyunk itt. Ez nem olyan egyszerű ügy, már ami a Frontex szerepét illeti új szerepét. Arról van szó, hogy kiterjeszteni a hatáskörét. A közlekedési bizottságnak erről kell véleményt mondania, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek egy kicsit lejjebb kellene adni az ambícióiból, morális felsőbbrendűségéből. Ezek nagyon komoly kérdések, és a nyilvánosság számára is nagyon sok aggályt okoz ez minden tagállamban, ezért próbálunk megoldást találni erre a problémára. Nem feltétlenül értek egyet Arnától az, hogy minden megfogalmazásával, de a demokrácia arról szól, hogy lehet, hogy nem értünk egyet, de mindenki elmondhatja, hogy mit gondol, és a végén lehet, hogy még mindig nem értünk egyet. Szerintem tovább kellene lépni a sértődés üzemmódjától, és nézzük meg, hogy mit tehetünk. Ahogy a Robert mondta, nem minden tagállam Schengeni tagállam, ezért az Egyesült Királyság például kívül áll a Schengenen, ezért tartózkodik a véleménynyilvánítástól ilyen tekintetben de az nagyon fontos, hogy a külső határok védelme jó legyen, hiszen ez a, nem sengeni országok érdeke is. Ezért továbbra is támogatni fogjuk a Frontex munkáját. Ami viszont a hatály bővítését illeti a parti őrség és a határőrség hatásköreiben, nagyon sok tagállamban a, a parti őrségnek nincsenek határőri és vám eh, hatósági feladatai. Úgyhogy nem olyan egyszerű ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy itt lesznek majd az igazi kihívások. Amikor szavazásra kerül a sor, természetesen az Egyesült Királyság szempontjából is biztos lesznek más Schengeni tagállamok is, akik tartózkodni fognak emiatt. Nem azért, mert nem próbál próbáljuk az együttműködést elősegíteni, ez a célunk, de vannak jogi kérdések a szobszidrétással kapcsolatosan és a parti őrség szerepével kapcsolatosan, amelyeket figyelembe kell vennünk. Megvizsgáltam bizonyos módosítókat a raportőr jelentésében. Van, amelyik teljesen megfelelő és értelmes, aztán vannak mások, amelyeket egyáltalán nem tudok támogatni. Ezért egy kicsit vissza kellene lépnünk, gondoljuk újra, hogy mi a közlekedési bizottság szerepe és ebből mi következik, és lehet, hogy akkor valamiféle konszenzusra tudunk jutni. Köszönöm. Most pedig a bizottság képviselője kap szót. Yes. yes, yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Csak a közlekedési szempontokról tudok most szólni, néhány dolgot szeretnék tisztázni. Emlékeztetnék arra, hogy az európai javaslatban az 52. cikk a releváns cikk, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mandátumának a fel lülvizsgálatához, illetve az a halászati ügynökség felülvizsgálatához kapcsolódik, ezért a PES bizottság is részt vesz a vitában. Konkrétan ez a javaslat arra hasznos, hogy javítsuk a külső határok védelmét, javítva a három ügynökség közötti együttműködést. Vannak már most olyan eh, rendszerek az emsz belül, amelyek eh, ezt szolgálják, és az az elképzelésünk, hogy ne duplikáljuk ezeket a rendszereket, hogy az együttműködés javítsa a tengeri felügyeletet. Tehát ez mind nagyon operatív szempont. A bizottság, szempont, bizottság oldaláról szeretnénk, hogyha a javaslat továbbra is operatív jellegű maradna, már ami azt jelenti, hogy azt illeti, hogy milyen szinten mondjuk be tagállamokat, adminisztratív testületekben, igazgató testületekben. Ez most is így működik az ügynökségek esetében. Véleményünk szerint nincs szükség ilyen szempontból a módos, módosítani a javaslatot. Meggyőződésünk, hogy hozzáadott érték lesz ez a lépés. Nagyon fontos, hogy gyorsan lépjünk és bővítsük az ügynökségek műveleti kapacitását. Köszönöm, most még egyszer a jelentéstevőnek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenkit nagyon figyelmesen hallgattam, és eléggé örülök annak, hogy egy mélyreható vita alakulhatott ki néha jó megismerni egymás álláspontját. Nagyon gyorsan válaszolnék mindenkinek. Vandenkamp úr azt mondta, hogy nem ért egyet a mi álláspontunkkal a menedékkérők tárgyában, akiknek ugyanolyan emberi jogaik vannak, mint önnek vagy nekem. Szeretném csupán információként jelezni, hogy apám is menedékkérő volt, és én egy politikai menekült lánya vagyok, tehát nekem nem kell leckéket adni a, a humanizmus tárgykörében. Mindenkinek persze ugyanolyan emberi jogai vannak, vannak sérülékeny személyek is persze, természetesen. Ezt mondom egyébként a jelentésemben is. Úgy vélem, hogy az, hogy csupán a biztonsággal törődünk, illetve azzal a szörnyű móddal, ahogyan az embercsempészek visszaélnek az emberi életekkel, pontosan ezt kell elkerülnünk, a több drámet, hogy egyesek meggazdagodjanak ezáltal. Ön azt mondta, hogy összekeverjük a, összekeverem a migráns és a dzsihadista fogalmát. Nem, ez nem így van, csak számadatokat említek a szövegemben. Az Europol igazgatója szerint, aki nem a mi pártunk tagja, szerinte 3-5 ezer terrorista van a migránsok között, és ők szabadon mozognak közöttük. Hát ez igenis nyugtalanít engem. Ahogyan Foster úr asszony elmondta, egy kicsit nyugodtabban kell megvizsgálni ezeket a dolgokat. A szociáldemokrata kollégám pedig azt mondta, hogy ez a migránsok elleni támadás, és hogy mi a sokféleségben egyesülünk, ez a mi szlogenünk. Nos, itt a különböző országaink polgárainak kell számot adnunk, nekik tartozunk felelősséggel szerintem, és a véleményem e tekintetben eltér tőle. Az ECR-beli kollégámnak igaza van, persze nincs igaz, nem ért egyet mindezzel, amit én mondok, ehhez természetesen joga van. Egy fontos pontot említett, a szubszidiaritás elvét, amit gyakran figyelmen kívül hagyunk számos jelentésben. Aztán az ALDE részéről is hozzászóltak. A képviselő Vandenkamp úr szavaihoz nyúlt vissza. Szerinte ez a jelentés az Európai Parlament, illetve az Európai Unió értékeivel ellentétes. Nos, itt tényekről van szó, mi ellenkezik itt az Európai Parlament elveivel. A szabadság, egyenlőség, testvériség francia jelszavához visszanyúlva, a francia polgártársainknak az a benyomása, hogy egyre kevésbé alkalmazzák ezt a szlogent. Egyesek fontosabbak, mint mások, gazdaságilag folytogatják az embereket, se erkölcsi, se fizikai, se pénzügyi biztonsággal nem rendelkeznek már a polgárok. Számomra ez az aggodalom, és ezek az igazi értékek, amikkel foglalkoznunk kellene itt a parlamenten belül. Aztán a GUE beli kollégám nak igaza van, amikor azt mondja, hogy nem szabad elsietetten végezni a munkát, de azt is mondja, hogy kriminalizálni a személyeket ebben a jelentésben, hát én csak az embercsempészeket kriminalizálom, ismétlem még egyszer nyugodtan, hogy igen, szerintem ők igenis bűnözők, és ösztönzi őket a felügyelet hiánya. de már kollég a zöldek részéről a kollégám súlyos szavakat használt. Hát köszönöm ezt a demokratikus megjegyzést, hogy ezt a sértő bevezetőt szerint töröljük egészében. Nos, miért? Azért, mert a véleményem eltér az önétől, és ez sértő. Hát, ha ön ezt mondja, akkor tényleg aggódom a demokrácia miatt és az Európai Parlament értékei miatt, hiszen azt hittem, hogy szabadon eszmét cserélhetünk ilyen fontos témákról, amelyek alapvető jelentőségűek, mint például a migrációs politika. Az öcsilagos kolléga szólt itt a populist a megjegyzésekről, hát én erre nem is válaszolok. A populista azt jelenti, hogy a polgárunk érdekét védjük? Hát igen, szerintem emiatt választottak meg minket. Izmail Hertug kolléga Hát ön nem használt, nem kesztyűs kézzel bánt velem, azt mondta, hogy ez egy rasszista szöveg ön szerint. Szerintem ön névrontó, Én a véleményemet fejezem ki a francia polgárok véleményét, és sok más polgár véleményét is szerintem. Vandamol úr azt mondotta, elnézést, mit? Ön tehát a holland népszavazásról szólt, és azt mondotta, hogy aggasztja, idézem, a szuverenitás elleni támadást, és ön szerint nem ön szerint gyorsan kell döntést hozni. Én egyetértek önnel ezen elemzését illetően, és Van Minterborg úr pedig a kollégája szavait ismételte igazságokkal, hamisított igazságokkal. Nos, szerintem mindez a történelem szemetes ledelbe tartozik. Nem tudom, hogy az én nevem a történelem nagykönyvébe beíródik e de mindenféleképpen itt a bölcsesség útján kell járnunk, amikor ezen elemzéseket végezzük ilyen fontos témákat, illetően nem elég egymást sértegetni, el kell fogadni a vitát, az eszmecserét, nem kell egymást kölcsönösen sértegetnünk. Az ilyenfajta vita, az ilyenfajta szemiségű vita engem egyáltalán nem érdekel. Végezetül ismétlem, hogy felelősséggel viseltetünk, kell, hogy nem tudunk nyugodtabban vitázni, mindannyian, belértve engem is, hatalmas felelősséggel viseltetünk az ilyenfajta viták során. Egyesek ennek közül úgy vélik, hogy nincs elég Európai Unió, nincs elég Schengen, és még többet kell tennünk. Fontosak az érzelmek, az emberi érzelmek, be kell fogadni az embereket, apámat is befogadták egy idegen országban annak idején, csak hogy most elég alapvető, amit mondok, de gondolkodjanak el rajta, munkát kell adni ezekben az országokban, ez az első feltétel azoknak, akik jönnek, törődnünk kell velük, ingyenes oktatásra van szükség, egészségügyi szolgáltatásokra és a többi, és nem hiszem, hogy egyetlen országnak is lenne elég eszköze Európában erre, legalábbis Franciaországban nincsen eszközünk mindezen feladatokra és itt a francia ö, szlogánról is szóltam, persze a testvériség nagyon fontos ebből a szlogánból, hogyha ezt meg akarjuk őrizni Franciaországban, akkor legalább arra van szükség, hogy a francia állampolgárok bármilyen eredetűek, származásúak, ne legyen az az érzésük, hogy ők mindig második sorba szorulnak, nincs ö, eszközünk már befogadni őket, mert a politikai menekültek részaránya a migránsok között igencsak csekély, főleg gazdasági menekültekről beszélhetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor tehát a mind a két oldal részről törölhető ez, ez a szakbizottság megteheti, hogyha nem ért egyet a előszóval, de akkor ezt a döntés követően tudjuk megtenni. Lejegyeztük, a szavazás után szavazunk arról is, hogy vajon az előszó törőjük-e vagy sem. Először azonban a módosítókkal kell foglalkoznunk. A módosító benyújtásának határideje április 12 délután 4 óra, és ezzel a következő napi ponthoz érkeztünk a hetes számú felkészülés, a több éves pénzügyi keret megújítására vonatkozó felkészülés 2014-től 20-ig. Marian Jan Marinescu jelentéstevő meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon-nagyon késtem. Az itt rében kellett volna szavazni a saját véleményemről. Nem tudom, a szakbizottságban miért nincs hozzászólási időnek limitje, az nem megy, hogy valaki egy órát beszél, öt perc helyett. És mindig ráadásul, és aztán miért csúszik minden. No, a vélemény az MFF ö, revíziójáról szól. Úgy gondolom, kérnünk kell ezt a revíziót. Tehát nem át, review-t, hanem revision kell kérjünk. Jelentős tervezetemben a SZEF alapokat dolgokkal foglalkozom, és a, azokat, azt is kérem, hogy koordináljuk azokat a közlekedési stratégiákat, amelyeket a tagállamok ezért végéig kell beterjesztenek, hiszen, ahogy láttam is, ezek nem teljesen koordináltak. Például a határok témájában a SESZÁR bevezetésre vonatkozó döntés is rendkívül fontos, mert fontos, hogy ez a rendszer mi hamarabb működjön, felálljon és működjön. A Duna stratégiát is koordinálnia kell a bizottságnak szerintem, és azt kérem, hogy az a pénz, amit a tagállamok nem használnak föl az év végéig, a kohéziós politika alá és országokra gondolok, utána is felhasználható legyen 2017-ben olyan javaslatokra, amelyek határon átnyúló jellegűek, tehát a kohéziós tagállamokra vonatkozóan határon átnyúló programokra gondolok, és az új MFF, amelyet jövőre kell beterjesszen a bizottság. Nos, ebben pénzt kérek a TNT-re is, mert infrastruktúrára szükség van Európában, és elnézést, most el kell rohannom. Köszönöm, köszönöm, hogy ilyen sokat vártál. Georgi Pirinski a következő. Izmail. Köszönöm, elnök úr. Pirinski urat én helyettesítem, mert nem tudott eljönni. Az a feladatom, hogy felolvassam az ő álláspontját ezzel kapcsolatosan. Az árnyék jelentéstevője üdvözli a javaslatok többségét Marinescu úr részéről, és egyetért azzal, hogy fontos a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata, illetve hogy a források eljussanak a Connective Europe eszközbe. A projekt pipeline és a javaslatok, amelyeket a tagállamok benyújtottak az EFSZ-re, bemutatják, hogy milyen lényeges a források rendelkezésre bocsátása. Az összes EU eszköz koordinálását biztosítani kell az e MFF felülvizsgálata során, hogy minden projekt megszülessen megfelelő forrásokból, és a nagy projekteket lehessen támogatni, illetve a várakozó projekteket is. Ami azt illeti, hogy több magántőkét vonjunk be, egyetértek az FC tervezett szerepével, már ami a stratégiai közlekedési infrastruktúrát illeti. Túl korai még eh, a hatásokat és a hozzájárulást felmérni, de az EFSZ-t eh, elsősorban a stratégiai célokkal kell összehangolni. A, tra- a közlekedési infrastruktúra regionális projektekkel kapcsolatosan standard piaci kondíciókra kell ezeket helyezni. Az EFSZ-nek a kritikus eh, támogatást kell biztosítani a biztosítandó a kiegyensúlyozott és szinkronizált közlekedési, közlekedési rendszereket az Euró, Európai Unió egészében. Hangsúlyozni kell a kohéziós alap jelentős hozzájárulását a regionális struktúrákhoz. Megfelelő forrásokra van szükség ezen, for, ezen alap számára 2020 után is, az SMD nem támogatja a tizedik bekezdést, először is a CF-re nincsenek források, amelyeket újra lehetne osztani. A projektek, amelyeket benyújtottak, már meghaladják a rendelkezés álló forrásokat. Második, a CEF forrásokat minden tagállamnak ki kell tudnia használni az időszakban, kóták nélkül. Ezért nem indokolt a felhasználatlan források újraosztása a közlekedésnek minden más szakpolitikai területre kihatása van, ezért össze kell hangolni más stratégiai célkitűzésekkel. Több közlekedésbarát közlekedési módot kell támogatni, és a vasúti hálózat bővítését is biztosítani kell. Az SZND támogatja a 12. bekezdést a turizmus ágazatával kapcsolatosan, illetve megfelelő forrásokat kell erre biztosítani a növekedés és a foglalkoztatás javítása érdekében. A turizmus ágazatának vonzereje Európában elsősorban az munkavállalók képzettségén alapul. Az EU hozzájárulhat jelentősen az Európai Szociális Alapon keresztül a turizmusban a jobb munkahelyek teremtéséhez, bár tudjuk, hogy ezek a munkahelyek idényjellegűek, a közlekedési politika nagyon fontos, hogy a tagállamokat és a régiókat közelebb hozzuk egymáshoz gyakorlati szempontból és az összeköthetőség szempontjából is, illetve nagyon fontos ez a gazdasági növekedés és gazdasági fejlődés szempontjából is, a szociális kohézió érdekében az EU nagy területein fejlett az infrastruktúra, így nem tudjuk kihasználni az egységes piac teljes lehetőségét a növekedés számára bizonyos régiókban. Végül pedig fontos hangsúlyozni, hogy a közlekedés most is, és ez is kell, hogy maradjon, stratégiai terület nem csak a tag, tagállamok számára, hanem szomszédaink számára és Európa egésze számára. A korábbi tapasztalat mutatja, hogy az jól tervezett beruházás ezen a területen profitot hoz, és a költségvetéseket is támogatja. Köszönöm. Jetzt Rúza Köszönöm, Rúzsa Tomásics következik. ICH ist niemand da. Dann von ALDE ist eigentlich... Az ECR részéről senki nincs itt, akkor az ALDE részéről Dominik Riki kap szót. Nem, Pavel Telicska. Köszönöm. Köszönöm elnézést kell kérjek Dominik nevében némileg versenyeznek a TRAN és az ITRE szakbizottságok, és ezekkel egyeztetnünk, úgyhogy én beszélek helyette. És hát nagyon szívesen nem mondom Dominik gondolatait, már csak az is, mert teljesen támogatom őket. Láttuk a szed sikereit, és örömmel beszélhetek koordinálként erről, a, mivel részt vettem a bizottság bábáskodási munkájában, amikor a tenti koncepció is létrejött. Visszatérve azonban Dominik gondolataira, tény az, hogy 681 jogosult projektet futott be, ez háromszor akkora összeget érintett, mint amennyi SF rendelkezésre állt. Még sajnálatosabb, ez már nagyon sok az projektek közül nagyon fontos és releváns projekt volt, és ezek finanszírozása nélkül nem igen tudunk hozzájárulni az okos, fenntartható, inkluzív növekedési célok megvalósításához és a gazdasági, társadalmi területi kohézió megvalósulásához. Ez egyik dolog. A másik, a 2020-as célok megszervezése, olyan eszközökkel, mint a Cezár vagy a vasúti közlekedésre való áttérés, a COP21-es konklúzió is szólnak arról, hogy egyre igen urbanizálódik, központosul a lakosság, és egyre fokozódik a verseny a világ többi részével, tehát a mobilitás fontos, van kutatás, innováció e tekintetben, ez szükségesebb és relevánsabb, mint valaha. Ezzel kapcsolatban azt is láttuk az elmúlt években, hogy a közlekedési ügynökségek több hatáskört kérnek, ez egy jogalkotási feladat, tűz ki, a negyedik vasúti csomag és a technikai pillér is erről szól, de nem csak ezek. Az ügynökségek, és ez világos, elégséges pénzügyi eszközökkel kell rendelkezzenek. Azt kérni, hogy Európa többet tegyen kevesebb eszközzel, csak hatékonytalan politikákhoz és rossz gazdálkodáshoz vezet. És egyre inkább frusztrálja az állampolgárokat az EU működése látán. Ezért, elnök úr kollégák, Dominik úgy gondolja, hogy nem lehet elkerülni a revíziót, semmi esetre sem. Sőt, én azt is hozzátenném, hogy kötelező feladat ez. Nem lehet a költségvetésünk kétharmadát a közös agrárpolitikában és kohéziós politikára költeni, bár senki sem kérdező meg ezek relevanciáját, de az arányosságot azért szem előtt kéne tartanunk. Tehát a SZEF költségvetésének a növelésének módját meg kell találni, hiszen majdnem nullára csökkent gyakorlatilag kétszer húszig ez, tehát megfelelő előirányzatokat kell realokálni ebből a célból. Mindezen túl meg kell adni az ügynökségnek a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy ellássák feladataikat, ezért azt gondoljuk, és ez a, hogy a tervezet amúgy igen jó minőségű és hatékony, és majd kérek hozzászólási időt is, mert egy-két módosítót is beteresztünk majd, amely révén pontosan szeretnénk a szöveget, és hangsúlyozni szeretnénk azokat a pontokat, amelyek fontosak például a tízes bekezdésben. Egyébként szerintem teljes mértékben támogatjuk a tervezetet, amely mondott nagyon releváns, és fontos, hogy politikai súlyt adjunk neki. Köszönöm. Melyik kilen kap szót? Arvoisa puheenjohtaja, täytyy sanoa, että... Köszönöm szépen, el kell mondanom, hogy jelen pillanatban az a benyomásom, hogy talán biztonságosabb volna semmit nem mondani kommentárként. Már ami ezeket a tervezett rendelkezéseket illeti. Jelen pillanatban, eh, ebben a világban, amelyben most élünk, egyre jobban eh, úgy tűnik fel, hogy amikor eh, az egyéni igényekre próbálunk reagálni, nem ez az elsődleges prioritás, hanem abból indulunk ki, hogy egyfajta másfajta üzemmódból, ahogy a Marina Mescu úr is egyébként a jó alapot képező munkájában elmondja, mindezekben a felülvizsgálatokban el kell gondolkodnunk a demokratikus szempontok érvényesüléséről azon, hogy hogyan tudjunk, tudunk jobban reagálni a reményekre, az állampolgári kívánalmakra. Hogyan tudjuk jobban megerősíteni az Európai Uniót és a közlekedési ágazatot demokratikus szempontból. Remélem, hogyha alternatív, konkrét javaslatok merülnek fel, amelyek kivitelezhetőek, akkor a, az állampolgárokhoz közelebb vihetjük a politikánkat miattunk. Miattuk vagyunk itt, értük dolgozunk. El kell mondanom, hogy az előző pont után Nagyon csalódott vagyok. Ennyit tudok csak jelenleg mondani. Megpróbálom ezen túltenni magam, és követni a további napirendi pontokat. Karim Adeli. Köszönöm, elnök úr. Amikor a költségvetésről szólunk, azt hiszem, hogy a szakbizottságunknak döntést kell hoznia, mégpedig politikai jellegűt, és konkrét célokat kell követnünk. Egyrésztről itt van a Juncker terv, nem tudjuk, hogy pontosan ez hogyan orientálódik, és aztán van egy kötelezettségvállalás az Európai Unió részéről a COP21 kapcsán. És amikor megnézzük ezeket az idézeteket, azt, hogy az EU költségvetésének a cop 21 el összhangban kell lennie. Nos, hát ettől nagyon messze vagyunk. Most egy saját kezdeményezésű jelentésről szavazunk, konkrét intézkedésekről beszélünk a Smart Transport, a Smart City javára. Valóban mm, erősíteni kell a fenntartható városi mobilitást, a kollaboratív gazdaságot, tehát itt valóban beruházásokra van szükség, az ITS-be és a többi, de jelenleg a költségvetés nem támogatja mindezen a célokat. Ez az első dolog. A második dolog, hogyha megnézzük a finanszírozás kérdéskörét, sajnálom, hogy a csomagban nem helyezünk nagyobb hangsúlyt az infrastruktúrákra, a vidéki illetve a létező infrastruktúrákra. Azt hiszem, hogy ez egy kulcs elem, amit mindenképpen ki kell emelnünk. A harmadik dolog, a közlekedés, ugye szakbizottságban ülve fontos a légi közlekedés kérdésköre. Jó, hogy beszélünk most ebben az ágazatban az emissziócsökkentésről, a szinapú gazdaságon belül, az ICAO-val és más szervezetekkel. Azt hiszem, hogy jobban előre kell lépnünk, meg kell őrizni például a Cezár finanszírozási szintjét, és szerintem nagyon rosszul hajtódik mindez végre ebben a költségvetésben. Meg kell erősíteni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk a bizottságon belül, és a költségvetés mindenképpen erősíteni kell. Onidi, on nincs itt, de itt a költségvetési kérdés, igen, mégis itt van, Anidi úr, mégiscsak itt van. Nem tudom elkerülni, hogy meg nem említsem önt a költségvetési kérdések kapcsán. Együtt kell működnünk a nagy projekt projektek, a haszontalan nagy projektek kapcsán. Nos, bizottság nagyon jól tudja, hogy milyen projektekre utalok, mosolyog, ez azt jelenti, hogy tudja, például Lyon-Torino vonal. Nos, itt átláthatóságra van szükség, meg kell vizsgálni ezen projektek hasznosságát. Jelenleg nem tudom, hogy miért választottak ki bizonyos projekteket, ezek nem felelnek meg a polgárok elvárásainak, ugye a Lyon Torinóra utalok újfent. Itt olyan projektekről van szó, amelyek nem szolgálják közvetlenül a polgárok érdekét, és pontosan ilyen ez a projekt. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Vidi úr. Remélem, hogy ismételten tud majd válaszolni a felvetésemre. Danke sehr, und Monsieur Ornidi hat nun das Wort. Köszönöm, Ornidi úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Részemről úgy gondolom, legfontosabb, hogy megdicsérje Marinescu úr munkáját. Jelentése tudnék kiváló lényegi fontosságú elemeket tartalmaz, és meg kell emlékezzünk a SZEF sikeréről, meg általában a TENTI rendszer sikeréről, és köszönet a munkájukért az elmúlt időszakban, ciklusban, meg ez év, ennek a ciklusnak az első évében. Fontos elemek vannak a jelentésben, például a, a, a közlekedési infrastruktúra értéke, nem csak a fizikai infrastruktúra gondolok itt, hanem arra, hogy, hogy az innováció hordozásának legfőbb eszköze és megjelenésnek legfőbb eszköze ez az infrastruktúra. Úgyhogy az infrastruktúra finanszírozása egymást kiegészítő elemekben kell megvalósuljon. Másodszorban az a tény, hogy valóban oly sok finanszírozni való van, oly sok igen jó projekt, nem csak a, a Lyon Torino, amit említettek, hanem nagyon sok, nagyon értékes, abszolút lényegi fontosságú projekt finansz van, és megedemlik a finanszírozást, meg további támogatást költségvetési kapacitások tekintetében is. az új pénzügyi eszközök mobilizálása a, a grant támogatások is továbbra is nagyon fontosak a közlekedési ágazat támogatásában, és ez az elem nagyon fontos elem. Úgyhogy az, hogy csak az FC és az új pénzügyi eszközök helyét meg kell találni, továbbra is ezt építeni kell rájuk, ám a finanszírozás a grant támogatások révén is lényegi fontosságú a tekintetben. Azok a területek, amelyeket leírtunk, innováció például, az alternatív üzemanyagok, a városi elemek és több új projekt kifejlesztése említést érdemel, és végül az ügynökségek finanszírozására vonatkozó kapacitás, amelyben a negyedik vasúti csomaggal való kapcsolat fényében nagy kihívásokat látunk. Ahhoz, hogy megvalósuljon, sokat kell tenni, és minden hamarabb meg kell valósuljon, hogy a vasúti rendszer jól működhessen. Két szó még az elhangzott megjegyzésekről. Az első, arról, amit Telicska úr mondott. Valóban erősíteni kell a Horizon 2020-szal való kapcsolatokat, és a CEFEM belül kiváló eszköz van az innováció kifejtésére, és ez kapcsolódik valószínűleg ahhoz a megjegyzéshez is, amit Dali asszony mondott el, kimondva azt, hogy talán az egyik olyan terület, amelyet meg kell vizsgáljunk ez időközi áttekintésben, meg az új pénzügyi keret kialakításában is a prioritások körében teendő meg. Most meg megvan a megfelelő szilárd alap ahhoz, hogy bemutassuk azt, hogy egyes új elemek legyenek azok intelligens transport, közlekedési rendszerek, új üzemanyagok, az egyes közlekedési móduszok, vagy, az, vagy a városi dimenzió, azok, amelyek további támogatást élveznek. Végül erős kapcsolat áll fenn, és itt el is konklúzióra erős utalok, hogy újra kell terveznünk a, a forrásallokációt, bármilyen formában is történjen, és a lényeg az, hogy szükség van több pénzügyi támogatásra, és végül köszönöm azt, hogy ilyen magas politikai nyomást gyakoroltak végig a témára, mert nagyon nehéz tárgyalások voltak ezek, és nagy dolgok forogtak kockám. Köszönöm, még egyszer a jelentést jelentéstevőnek adok szót. Sorry, thank you. Uh, uh. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy uh, nem figyeltem eléggé. A tizedik cikkel kapcsolatosan én itt a pénzek kiosztását olyan esetben kérem, amikor ezeket nem használták fel a kohéziós országok a határokon átnyúló kapcsolódásokra. Ez a 10 milliárd, amelyet a CEF kap a kohéziós politikából, felhasználható a kohéziós országok részéről 2016 végéig. Tehát, hogyha nem nyújtanak be, vagy nem kérnek nem nyújtanak be pályázatokat ez év december végéig, akkor visszamegy a költségvetésbe ez a pénz. Én azt kérem, hogy ebben a pillanatban ezt a pénzt határokon átnyúló kapcsolódásokra használják. Ez vonatkozhat a kohéziós országokra is, és látom a COP21-el kapcsolatos észrevételeket is, a volt sokat tesz ezért, a kutatásfejlesztés, a vasúti váltás is lehet, hogy jó folyamatokat indít el. Ehhez azonban nagyon sok pénzt kell jutatnunk a közlekedési ágazatba, hogy a kapcsolódások megszülessenek a növekedés és a foglalkoztatás érdekében. Köszönöm. Danke sehr. Die Frist für Änderungsanträge. Köszönöm a határidő módosítók benyújtásra április 18-12 óra. Most sietnünk kell, mert még az ENSZ egyezményt is tárgyaljuk a fogyatékkal élő személyek jogainak kapcsán, és Davos Kerlec jelentéstevő kap szót. Hvala gospodine predsjedniče. Please allow me to continue my speech in Croatian. Uh, poštovane kolegice i kolege, uh, dopustim mi da vam se na početku... Kedves kollégák, engedjék meg, hogy először is megköszönjem a beterjesztett módosítókat, amelyek kiegészítik az én anyagomat és javítják a szöveg minőségét. Az elmúlt ülés óta, mint tudják, Stevens asszony aki jelentéstevő az egész jelentés tárgyában, témáját illetően, a szakbizottság részéről, megengedte nekünk, hogy a közlekedési aspektusokkal foglalkozzunk, és teljes mértékben beépíti jelentésébe e az e tekintetben általunk meghatározottakat. Fontos azonban, hogy világos és rövid legyen a jelentésünk, és világos üzenetet fogalmazzon meg. Ezért aztán el kell utasítsam a módosítóik némelyikét, bár nagyon nagy minőségűek és fontosságúak, de mint mondottam, a cél az, hogy ne ismételjük meg magunkat, meg a szöveg egyes részeit, hanem a lehető legkarcsúbb legyen az anyag. Stevens anyaggal egyeztetek majd, hogy véleményünk meg egyes elemei megfelelő súlyjal jelenjenek meg, és meglátjuk, hogyan integrálja majd ezt a véleményünket az ő jelentésébe ezek alapján. Már nagyon pozitív hogy nyilatkozott eddig is erről az együttműködésről, úgyhogy joggal remélhetjük, hogy jó eredménnyel zárul majd az együttműködés. Aztán arról is tájékoztatnám önöket, hogy április 21-én csütörtökön lesz az árnyék előadók ülése, és a kompromisszumos módosítókat a következő napokban begyújtjuk. kérem, még azelőtt adják be a véleményeiket, nem elég röviden mondtam el a mondandómat. Köszönöm, a tolmácsos miatt egy kicsit hosszabb ideig tartott, Mári Klor következik. Köszönöm, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, a kollégának, aki remek véleményt készített van néhány módosítom, de általánosságban ezek hozzájárulhatnak majd ahhoz, hogy a szöveget minőséggel javítsák. Meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbbet majd kompromisszumos módosítókba lehet foglalni. Van még kétségem egyes módosítókkal kapcsolatosan, amelyek itt most benyújtásra kerültek, jól ismerem ezt a témát, szeretnék egy észszerű megoldást találni. Ellenzem azt, hogy több terhet hozzunk létre, létre és megnázítsuk a munkát. Itt arról van szó, hogy az ügyfelek, a felhasználók számára egy hatékonyabb, jobb rendszert bocsássunk rendelkezésre, hogy saját ö, szükségleteiket jobban tudják érvényesíteni, illetve, hogy ö, mindenképpen segítsük a, a hozzáférést a lehetőségekhez, hogy a gazdasági fejlődést szorgalmazni tudjuk. Fontos a növekedés elősegítése, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos a hozzáférés az Európai Unió teljes területén mm, hozzáférést kell biztosítani a különböző lehetőségekhez, az információhoz való hozzáférés rendkívül lényeges, és az alternatív kommunikációs összeköttetésekhez való hozzáférés. Még egyszer köszönöm az összes benyújtott módosító indítványt, amelyek rendkívül lényegesek. A fogyatékkal élő személyek igényeinek megfelelőek ezek. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, mennyire fontos a képzés, a továbbképzés, és örülök, hogy ezen fontos témáknál a módosító indítványok még inkább hozzájárultak a szöveg megerősítéséhez, javításához. Köszönöm valamennyüknek, akik ebben segítettek. Köszönöm, elnök, köszönöm. Lucy Anderson következik. Dear colleague. Kedves kollégák, az SZND nevében szólok, illetve Olga Senelova nevében, ő a kollégám, aki a mi árnyék tevünk, és sajnos már nem tudott megjelenni, de együtt dolgoztunk a módosítókon. Először is köszönöm az előadónak a javaslattervezetet, illetve a konstruktív észrevételeket a kollégáknak. Nagyon jó munka alap ez a javaslat. Az általunk javasolt módosító kiegészítőek és nem bíráló jellegűek. Szeretnék valamit nagyon hangsúlyozni a akadályok lebontásában és a hozzáférés javításában, a közlekedésben és a turizmusban. A bizottságot sürgetjük arra, hogy a 2010-20-as fogyatékossági stratégia távú felülvizsgálatát végezze el, ez késedelmet szenved. További forrásokra van szükség a mobilitási projektek támogatására, különösen a fogyatékkal élők számára. Városi területeken, akár a cef vagy más forrásokból támogatjuk az információ cserejavítását, az adatcserejavítását, jó gyakorlatok cseréjét, Olga Senalova és jó magam is várjuk, hogy dolgozhassunk az előadóval, az árnyék előadókkal, a kompromisszumos szövegen. Úgy gondoljuk, hogy nem lesz nehéz kompromisszumos megoldást találni. Köszönöm, Izaszkum Bilbao. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném indokolni a hat bemutatott módosítónkat. Először is van egy koncepció kérdés különböző fórumokon eh, és különböző személyekkel folytatott eh, egyeztetésekben beszéltünk arról, hogy itt eh, fogyatékossággal élőkről beszélünk, de módosítanunk kell az ezzel kapcsolatos szóhasználatunkat is. Egyik módosítunk erre vonatkozik. A másik kérdés, hogy 80 millió embert épp érint a funkcionális diverzitás Európában. Éppen ezért javítani kell a láthatóságot, és együttműködésre van szükség helyi szinten, regionális szinten, állami szinten, európai szinten a kompetenciák javítása érdekében. Éppen ezért külön ki kell emelni annak igényét, hogy a repülőtereken és a kikötőkben is könnyen tudjan, könnyebben tudjanak mozogni a fogyatékossággal élők. A vonatoknál ez már részben megtörtént. Az európai fogyatékossági stratégiában haladni kell, illetve erőfeszítést tenni, hogy statisztikai közös bázisokat alakítsunk ki, jó gyakorlatokat, amelyekből európai szinten tanulhatunk egymástól, és nem kell újra feltalálni azt, amit már feltaláltak. Így építhetjük Európát, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az innováció is ebben a tekintetben. Beépíteni a meglévő tudást a különböző projektekbe, a Horizont 2020-as programokba. A diversitás nem feltétlenül csak akadály, hanem egy olyan kilátás, amelyel többeket vonhatunk be a közös életünkbe, és ez nagy lehetőség arra, hogy az európaiakat nagyobb számban bevonjuk a közösségbe. Sokan el sem tudják hagyni otthonukat, és szeretnénk, ha ők függetlenül tudnának élni. Köszönöm. Danke sehr, und jetzt als letzter Dieter Koch. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm a kollégáknak ezt a jó véleménytervezetet. Néhány módosított javasolnék, mert itt elsősorban arról van szó, hogy a fogyatékkal élő személyek számára a multimodellis és határokon átnyúló közlekedési összefügg, összekötetéseket megfelelő információkkal biztosítsunk, és az utasjogokat is előirányozunk számukra. Jelenleg az utasjogok nem egyformán kerülnek alkalmazásra az esetükben, valamennyi személy a fogyatékkal élő személyek számára is közvetlen hozzáférést kell biztosítani az 112 életmentő segélyhívó számhoz, és remélhetőleg az elirányuló módosítom majd figyelembe vevődik. Elnök, köszönöm, most a jelentéstevő kap szót. Ez úr. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, bit ću vrlo kratak. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom. Szeretném megköszönni minden kollégámnak a hozzászólásokat és a támogatást. Várom a április 21-i csütörtöki együttműködésünk következő lépését, és várom az írásos módosítókat, illetve várom azt is, hogy megszervezzük a lehető leghatékonyabban azt az ülés majd jó eredménnyel zárva. Köszönöm szépen! Akkor most a szavazás jön, jönne, de itt nem tudjuk megszervezni itt, hanem 11-kor. Még egy percünk van ebben a teremben, mert 10 perccel a 11 el kell mennünk. ASP 5E2, 5. emelet E2-es terem a szavazás helyszíne. Kérem mindenki hozza a dokumentumait is, meg mindent innen. Ide már nem jövünk vissza. Mindjárt egy másik szakbizottság vonul be ide, úgyhogy kérem, vigyenek magukkal mindent. Köszönöm a rugalmasságukat, meg a koordinációt. Sikerült megoldani a helyzetet. I think we can start. Szerintem elkezdhetjük. Kérem mindenki foglaljon helyet. És mint mindig, most is ellenőrzéssel kezdjük. Kérem, nyissuk meg az ellenőrző szabadást. Szocialisták egyre többen vannak. Hárommal többen. néppárt, tehát csak a szocialisták vannak hárommal többen, a többiek rendben vannak. Hárommal. Hárommal több. Azt hiszem össze, hogy hárommal kevesebb lenne, ugye eztől tartottunk. Még mindig egyel több, mint kéne. Most akkor rendben van. Köszönöm szépen a kiváló szervezést, hogy itt a zavarok miatt mégis teljes számban megjelentünk a szavazásra. Kezdjük az első jelentést, szociális dömp shopping, Jens Stinsen a jelentéstevő. Kezdjük a szavazást. Először egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg éppen, Megnyitom a ellenőrző szavazást. Lezárom. Huszonegy mellette, 20 ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 40-es módosító mellette, ellene tartózkodók elvetve. 41 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Csöndet kérek. Elvetve. 43 mellette, ellene. Nézzük meg géppel, a 43-ast megnyitom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 23-20 ellenében négy tartózkodással elfogadtuk. 44 mellette, ellene tartózkodók, ezt is éppen nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 21 igen, 25 nem. Elvedettük. 45 mellette, ellene tartózkodó elvetettük. 46 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 47 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 47-est, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. 22 mellette, 25 ellene elvetettük. 68-as mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. 68-as. Megnyitom. Lezárom. 25 mellette, 21 ellene. Egy tartózkodás. Átment. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 58 mellette. Ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 23 mellette 22 ellen elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene. Tartózkodó, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 65 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 65-öst géppel, megnyitom. Lezárom. 22 mellette, 22 ellene elvetettük. 66 mellette, ellene, tartózkodok, ellenőriznünk kell. 66, megnyitom. Lezárom. 22 mellett a 25 ellene. Elvetettük. 6-os név szerinti szavazás a 6-os kompromisszumról. Megnyitom. Lezárom. 23 mellette, 23 ellen, egy tartózkodás, elvetettük. 69 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Ám legyen ellenőrizzük, 69-es, megnyitom. Lezárom. 21 mellette, 25 ellene, elvetettük. Másképp látszott, igen. 67-es. Mellette, ellene, tartózkodók, ezt is nézd meg. 67-es mellette, megnyitom, bocsánat. Lezárom. 20 mellette, 25 ellene elvedettük. Hetes kompromisszum. Ez is név szerinti szavazás tárgya. Megnyitom. Lezárom. 23 mellette, 23 ellen, egy tartózkodás, elvetettük. 145 mellette, ellene, tartózkodó, elvetettük. 69 mellette, ellene, tartózkodó, elvetve. 70-es mellette, ellene, tartózkodók, géppel ellenőrizzük, megnyitom. 70-esre. Lezárom. 21 mellette, 25 ellen, egy tartós elvetettük. 8-as kompromisszum. Ez is név szerinti szavazás tárgya. Megnyitom. Lezárom. 37 mellette 8 ellene tartózkodás nincs, elfogadtuk. as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 95 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum, név szerinti szavazást nyitok meg róla most. Lezárom. 40 mellette, 5 ellene elfogadtuk. Száztizenkettő mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrző géppel 112-esre megnyitom. Lezárom. 21 mellette, 26 ellene. Elvetettük. 134 mellette. Ellene Szerintem ellenőrizzük, de géppel, elvetettük, de nézzük meg géppel. A 134. Mondtam, ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. 22 mellette 25 ellene. Elvetettük. 113 mellette, ellene tartózkodók elvedettük. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 121 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük 121 Lezárom. 22 mellette 24 ellene egy tartózkodás. Elvetve. 124 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük, 128, megnyitom. Lezárom. 20 mellette, 23 ellene, 4 tartózkodás, elvetettük. 129 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 111 mellette. Elfogadtuk. Mondtam. 111 mellette. Ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 111. Megnyitom az ellenőrző szavazást, akkor 111-re lezárom. 30 mellette 16 ellene elfogadtuk. Akkor a 12-es kompromisszum jön mellette. Ellene tartózkodó elfogadtuk. 142 mellette. Ellene tartózkodók. Ellenőrizzük 142, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. 23 mellette, 21 jelene, elvedettük. 13-as kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Tizennégyes kompromisszum. 14a kompromisszum mellette, ellene. Ellenőriznünk kell 14a, megnyitom. Lezárom. 25 mellette, 22 ellene. Tartózkodás nincs, elfogadtuk. Most a 15-ös kompromisszum jön, név szerint szavazunk róla. A 14 fogyott tovább, mert a 14-et elfogadtuk. 15 tehát. Név szerint. Mert <laughs> megnyitom. Lezárom. 26 mellette, 21 ellene. Elfogadtuk. 166 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 167 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 169 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 196 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a 196-ost. 196. Lezárom. 22 mellette, 23 ellen, egy tartózkodás, elvetettük. 197 mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, szóbeli módosító tehát módosító ellen több mint ketten, vagy több mint hárman ellenkeznek, így elutasítottuk a szóbeli módosítót. Ez a szabály, kérem. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 225 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A vendégek is kell, hogy emlékezzenek arra, hogy meg kell lenni a szavazás során. 23 mellette nem, bocsánat, 223 mellette ellene ellenőrizzük a 233-ast. Lezárom. 21 mellette, 26 ellen elvetettük. 234 mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. 234. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 21 mellette, 23 ellene, hárman an tartózkodtak, elvedettük. 235 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 236 mellette, ellene, tartózkodó, nézzük meg géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom. 20 mellette, 26 ellene, egy tartózkodás, elvetettük. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodó elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 19. Köszönöm. 19. Mellette ellene tartózkodók géppel nézzük meg a 19-est. Lezárom. 22 mellett a 24 ellen elvetettük. 20-as módosító. Két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Második részre megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. 25 mellette, 21 ellene. Egy tartózkodás. Elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 22 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 23 mellette, ellene tartózkodók ellenőrző géppel a 23-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. 20 mellette, 26 ellenne. Egy tartózkodott elvetve. 24 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 26 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A tevő kért szót, parancsoljon önél szó, uram. Köszönöm, csak annyit szeretnék elmondani, hogy bár eh, néhány nagyon fontos kérdésben veszítettem, úgymond, azt javaslom a frakciómnak, hogy támogassa a zárószavazáson a jelentést. Köszönöm szépen. Mindenki hallotta. Név szerinti szavazás lesz a végszavazás, melyet most megnyitok. Lezárom a szavazást. 34 mellette, 6 ellene, heten tartózkodtak, ezzel elfogadtuk Köszönöm, és gratulálok a jelentéstevőnek és az árnyék előadóknak. Most megint szavazás jön a közös Grúziába kötött közlekedési megállapodás módosítása a horvát csatlakozás miatt. Francisco Assisi jelentéstevő. Csak egy szavazás lesz. Egy név szerinti szavazás. Erről a témáról meg most meg is nyitok. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. 42 mellett egy ellene tartózkodás nincs, elfogadtuk. Megyünk tehát az európai eh, légikezők megállapodás Izrael való módosítása a horvás csatlakozás miatt, ugyanaz a jelentéstevő Francisco Assis. Itt is név szerint szavazunk. Megnyitom. lezárom. 46 mellett egy jelenne, tartózkodás nincs, elfogadtuk. Nézzük most a technikai előírást a belvízi hajózásról. Belet képviselő úr kért röviden szót. Thanks very much, Michael. Köszönöm, Mihály elnök úr. Kollégák, nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani először is önnek, elnök úr, azért, hogy ilyen vezető szerepet vállalt fel ebben a projektben, vagy kalandban, két évvel ezelőtt kezdődött az első olvasattal, és azt gondoltuk, hogy majd gyorsan végzünk, de aztán nem így történt, két évig tartott ez az út. Köszönjük a támogatást, illetve az árnyék jelentéstevőknek is, hogy a parlament álláspontja mellett kitartottak ebben a nehéz intézményes küzdelemben. Az elnökségnek, a holland elnökségnek is köszönöm konstruktivitását, hogy segítette két év elteltével továbbvinni ezt a zsákutcába jutott dossziét a titkárságnak, Dominiknak is köszönöm a segítséget, illetve a jogi szolgálat támogatását, ők is kiváló munkát végeztek. Végül pedig Zárásként elmondanám, hogy a csapatmunka eredménye az volt, hogy a parlament hatáskörét meg tudtuk őrizni a delegált aktusok elvével kapcsolatosan. Az intézményközi megállapodásról nemrégiben megállapodás született, és ez a technikai fáj volt talán az egyik legfontosabb tesztje ennek az intézményközi megállapodásnak, ezért nagyon lényeges, hogy a parlament hatáskörét meg tudtuk őrizni az jelentéstevők hathatós közreműködésével. Köszönöm. Szakbizottsági elnökként még egyszer szeretném kiemelni ezt a köszönetnyilvánítást valamennyi intézményhez. Egy valakit felejtettél aki nélkül ez az eredmény nem lett volna lehetséges. Mégpedig te magad, Belet, nagyon köszönöm az elkötelezettséget, a kemény munkát, enélkül ez nem lett volna lehetséges. Köszönöm még egyszer. Azt hiszem, hogy meg is tapsolhatjuk. Mielőtt tehát szavaznánk, ahogyan tudják, itt a szavazásnál csupán a tanácsalkodott megállapodás elfogadásáról van szó most, hogyha többséggel megerősítjük a trilógus eredményét, akkor levelet intézek a koraper elnökéhez, melyben a következőre utalok, ha a tanács saját álláspontját abban a formában, amiről tárgyaltunk, átküldi a parlamentnek, akkor én a Transzakbizottság nevében ajánlani fogom a plenárisnak, hogy a tanács álláspontját módosítás nélkül fogadjuk el. Most pedig kezdjük meg a szavazást, elektronikus szavazás következik. Nem név szerinti szavazás, de elektronikus. Megnyit, lezárom a szavazást. 43-a mellettek, ketten ellene és két tartózkodás mellett elfogadtuk. Még egyszer gratulálok és köszönetet nyilvánítok Beletnek. Most lezárom az ülést, és folytatjuk a koordinátorok ülésével, zárt ülés keretében.